Okay, colleagues, thank you very much. We can resume our business. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Ott kezdem, ahol ma reggel kezdett, kellett volna kezdenem, hogy az elnöki közlendőket elmondom, de hát meghallgatást tartottunk, és ezt a napi rendi pontot kihagytam. Már elmondtam, de még egyszer elmondom, hogy a jövő heti szakbizottsági ülés elmarad, ugyanis Nimica biztos jelöltöt hétfőn, Stianidis biztos jelöltet pedig kedden 6-tól 9-ig hallgatjuk meg, és ezért nincsen szakbizottsági ülés. Szakbizottságunk ezen felül az INTA meghallgatásban Malmström asszonytól is egy kérdést tehet fel, és a Mogherini meghallgatáson pedig október 6-án 6 óra 30-kor. Egy kérdést tehetünk fel mindkét utolsó meghallgatáson, bármely tagunk részt vehet bármely meghallgatáson. A koordinátoroknak még nem mondtam el, hiszen csak most hallottam, az elnökök értekezlete tájékoztatott a felszólalási idő szabályozásáról. Minden meghallgatás 45 kérdésre oszlik, 11 felszólaló néppárt, 10 a szocialisták, az ECR 5, az ALDE 5, a GUA 5, GUA 4, a zöldek 4, az FDD 4 és a függetlenek 2 kérdéshez jutnak, de erről részletes le- vagy feliratot fognak kapni, esetleg átiratot, és így egyeztethetnek majd a koordinátorukkal. Nagyon fontosak ezek a meghallgatások, és további információkra számíthatnak. A jövő heti szakbizottsági ülés tehát elmarad. Ugyanakkor máma 4 óra 30-kor egy másik ülésteremben, egy másik ülésteremben, amelyet mindjárt kitalálunk, hogy hol van a 2Q2-ben, 4.30-kor a Szaharov díj jelöltjeit mutatják be, 4.45-kor. Szóval hosszú időnk nincs itt, tehát a Szaharov díj jelöltjét mutatják be, és minden bizottsági tagunkat meghívta az AFET, és a Emberi Jogi Albizottság tagja is meg vannak hívva. És két hét múlva pedig, október 10-én reggel a Szaharov díjról szavazunk, nekem reggel nincs időm, mármint délelőtt nincs időm. Szóval valamikor kedden délelőtt szavazunk a Szaharok díj odaítéléséről, de természetesen ez mindenkinek a naptárjában szerepelni fog. Azt hiszem, ennyi lett volna a elnöki közlemények sora. Azt kell, hogy mondjam, hogy a ma délelőtti ebola meghallgatás után, amely nagyon informatív volt, úgy döntöttünk, hogy úgy döntöttem, hogy levelet írok a főképviselőszonynak, az elnökségnek és a bizottságnak, hogy a meghallgatáson felmerülő sürgető kérdéseket felvessük, és ezt természetesen mindenkinek elküldöm a levélmásolatot. Két napirendi pont szerepel még a napirenden. Egyrészt, bocsánat, három napirendi pont. Egyrészt az éghajlatváltozásról cserélünk eszmét, majd szavazunk. McCreed úr itt van? a bizottság. Itt vannak, itt vannak, látom. Az olvasó szemüvegem van rajtam. Tehát megkréd. Úr, van valami közlendője a szakbizottságunknak? Nem, köszönjük szépen. Akkor már is rátérhetünk. I'm lost item seven, sorry, I'm losing my papers, I have so many different papers today. A hetes napi rendi pont taglalására már meg is találtam a papírost. Az ENSZ éghajlatváltozási konferencia. Elmondom röviden, hogy egyáltalán miért került ez a szakbizottságunk napi rendjére. A kollégák, akik régebben itt voltak, már tudják, hogy az Európai Parlament a COP találkozók előtt mindig egy eh, a decemberi találkoz, kop találkozó előtt, akik az UNSCC, tehát az éghajlatváltozási ENSZ folyamatban részt vesznek, elfogad egy állásfoglalást. Az ENVI szakbizottság az illetékes, de a mi szakbizottságunk egy állásfoglalást fogad el, amelyet az illetékes szakbizottság figyelembe vesz, beépít, és így kerül a plenáris elé az állásfoglalás indítvány. Nagyon rövid idő a rendelkezésünkre azért, hogy az Környezetvédelmi Szakbizottság még november elején figyelembe tudja venni, és a novemberi Strasburgi plenárison szavazhassunk is erről a dokumentumról. Biztos vagyok benne, hogy sokan tisztában vannak az éghajlatváltozási ügyel, nem kell nekem tájékoztatnom önöket erről, csupán annyit akarok mondani, hogy múlt héten Strasbourgban az New Yorkban a közgyűlés találkozó előtti ülésről tájékoztattak bennünket, ahol a világ vezető politikusai felkészülnek a limai kopra, majd a 2015-ös Párizsi kopra, amely szerencsére, a, amely felkínálja azt a lehetőséget, hogy a kopenhágai sikertelenség után új megállapodás jöjjön létre. Én elmondtam a Strasburgi vitában, hogy amikor Kenyában voltam, akkor azt tapasztaltam, hogy az emberek megélhetését tönkretette az éghajlatváltozás, a, a állattartásból, a ridegen tartásból már nem lehet megélni, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon is a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik az éghajlatváltozás. Azt reméltük, hogy ma a már egy állásfoglalás indítványt tudunk benyújtani önöknek, de sajnos a fordítás még nem készült el. Nem tudom, hogy a munkaanyagot kiosztották-e, nézek a titkárságra, de ezt kiosztották. ma reggel azt kértem, hogy osszák ki a munkaanyagot, és úgy tudom, hogy ezt akkor mindenki megkapta. E-mailben vagy kinyomtatva? Ki is osztották önöknek, megkapták. Tehát ilyen módon az állásfoglalás tervezetről valamilyen elképzelésük lehet, amely tervezetet a következő héten körülbelül lefordítják, utána módosítókat lehet meg benyújtatni, benyújtani, majd pedig november 3-án szavazunk egy rendkívül ülésen erről az állásfoglalásról, és október 14-én 12 óráig, déli 12 óráig lehet benyújtani módosítókat. Mindenki beletekinthetett, látja fő üzenetét az állásfoglalásnak. A fő üzenete az, hogy a fejlesztési szempontból az Európai Unió hiteles ajánlattal kell, hogy részt vegyen az ENSZ tárgyalásokon. A hiteles az azt jelenti, hogy mi teljesítjük a célkitűzéseinket, megfelelő célkitűzéseket fogadtunk el 2030-ra, és olyan szakpolitikákat folytatunk, amelyek biztosítják a célok elérését a zöld éghajlati alap is jól működik, és a kopenhágai célokat is betartjuk. Kértük az új biztosokat, hogy legyenek roppant proaktívek, hiszen Stil úr jelentésére várunk az SDG-kről, és a tárgyalási folyamat az SDG-kről, és a zajlik, és ezzel párhuzamosan zajlik majd a COP21 Párizsban. Ezért tehát azt várjuk el az új biztosoktól, hogy az éghajlatváltozásért felelős biztos, a fejlesztésért biztos, tőlük azt várjuk el, hogy maximalizálják az EU befolyását ezekben a kérdésekben. Itt már meg, be is fejezem mondandómat, és most megadom önöknek a szót. Nos, a preambulum bekezdésekben úgy gondolom, hogy a fejlett, fejlődő országokra és szigetekre gyakorolt hatásáról ennek az éghajlatpolitikának kell beszélni. Az AKC ülés ezik decemberben, és legutóbb, amikor Samoán jártunk, akkor a szamoaiak komoly lobby tevékenységet folytattak nálunk, hogy vegyük figyelembe a dokumentumainkban is, hogy milyen kihatással lesz az éghajlatváltozási politika a szigetállamokra. Jövő héten pedig látjuk majd, hogy az új biztos mennyire érzi magáinak ezt az ügyet, azt kell, hogy mondjam, némiképpen bizonytalan vagyok, illetve nyugtalan vagyok, hogy az új biztos, illetve biztos jelölt mennyire elkötelezett az éghajlatváltozás megfékezésén és ügye mellett. Nagyon fontosnak tartom, hogy lássuk, hogy ez nem csak a világ, nem csak Európa gazdaságát érinti ez a kérdés, hanem a világ jövőjét és gazdaságát is hogyha nekünk szegezik a kérdést, hogy mi mit teszünk az éghajlatváltozás megakadályozásáért, akkor világos válaszsal kell rendelkeznünk, kemény válaszokat kell adnunk, erre kell felkészülnünk. És még egyszer mondom, tehát a preambulum bekezdésekből ne felejtsük ki a szigeteket. Jó, elég sokan szeretnének hozzászólni. Azt hiszem öten és háromnegyedkor szavaznunk kell. Kérem, hogy maximum három percben szóljanak hozzá. Azt hiszem, akkor minden rendben lesz. Heidi Hautala a következő. Köszönöm, Linda! Őszintén szóval nem volt sok időm, hogy elolvassam a feljegyzést, de természetesen meg fogom nézni. Nos, a kollégáktól és tőled is azt szeretném kérdezni, hogy mit tehetnénk, hogy a klímaváltozást és politikát a, az Európai Uniós fejlesztési alapba illesszük, mert úgy gondolom, hogy a nemzetközi éghajlati finanszírozás szempontjából kicsit ugye le vagyunk maradva, és ezért innovatív módokat kellene találni, hogy hogyan tudunk segíteni az érintetteknek és nem vagyok meggyőződve arról, hogy akik programokat készítenek és akcióterveket az európai támogatások, segélyek témájában, illetve az Európai Fejlesztési Alap témájában egyértelmű. Tehát milyen innovatív módokról lehetne szó? Ez az első. Aztán, ahogy én látom, az éghajlatra vonatkozó szerződés megrekedése annak köszönhető, hogy az iparosodott, fejlődő, fejlett országok nem igazán vették ki a részüket ebből. Tehát azt kellene megvizsgálnunk, hogy a fejlesztési eszközök segítségével hogyan lehetne ösztönözni a D77-et és az egyéb fejlődő és kiemelkedő gazdaságokat, hogy elkötelezzék magukat a szerződésben foglaltak mellett. Túl sok konkrét ötletem nincs, de szeretném, hogyha ezeket a lehetőségeket körbejárnánk. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, ahogy elnök asszony is elmondta. talán ennyire nyilvánvalóan nem kell feltétlen mindig megfogalmazni, hogy milyen kockázatot vállal az emberiség, hogyha negligálja az éghajlatváltozást. Az éghajlatváltozás ugyanis nem csak azt a kérdést veti fel bennünk, hogy lesz-e jövőnk, hanem az, hogy milyen jövőnk lesz. Fel kell tegyük azt a kérdést magunknak, eh, hogy képesek leszünk-e tovább élni azon változások nyomán, eh, amelyeket a saját környezetünkben okozunk. A klímaváltozással kapcsolatban nagyon sok országban látunk mozgolódást, de sajnos a gazdasági válság mindig nagyon jó ürügyet biztosít arra, Eh, hogy azt mondjuk, hogy nem tudunk hatékonyan fellépni az éghajlatváltozással szemben. Az elmúlt parlamenti ciklusban eh, a ház elfogadott egy állásfoglalást az éghajlatvédelmi politikával kapcsolatban, és a parlament álláspontja akkor sokkal ambiciózusabb volt, mint amilyenek az Európai Bizottság tervei. Különösen, ami bizonyos fajta például energiahatékonysággal kapcsolatban vállalt kötelezettségeket illeti vagy a megújuló energiaforrások hasznosítását illeti. Itt az Európai Bizottság jóval visszafogottabb volt, úgyhogy őket kellene megkérdezni, hogy az egyébként általuk vállalt kötelezettségeket teljesítik-e, és javaslattal állnak elő azzal kapcsolatban, Eh, hogy az Európai Unió a klíma eh, csúcson eh, megfelelően fel tudja mutatni, hogy teljesítettük a kötelezettségeinket. Nekünk szakbizottságként az lenne a feladatunk, hogy stratégiai segítséget nyújtsunk azoknak az országoknak, területeknek, régióknak, ahol a leginkább romboló hatása jelentkeznek az éghajlatváltozásnak. Itt ugye utaltunk az előbb Kenyára, de vannak más országok is, ahol az mutatkozik meg, hogy a szegények eh, szenvednek a legjobban eh, a megváltozott éghajlati hatásoktól. De persze nem csak ők. Mi magunk is fejlesztési szakbizottságként kötelezettséget kellene, hogy vállaljunk arra, hogy az általános éghajlatvédelmi politikánk keretében nem csak úgy általában az emberiséggel vállalunk szolidaritást, hanem kifejezetten azokkal az országokkal, eh, amelyek területe és amelyek lakossága a leginkább érintett az éghajlatváltozás által a legsúlyosabb következményeket okozta az éghajlatváltozás. Ha tehát a szakbizottság e, ilyen kötelezettséget vállal, az jó. Valóban itt van bizottsági képviselős, aki majd erről szólni fog. Most Ponga úr, utána Katrin kap Köszönöm, elnök asszony, három megjegyzésem lenne. Az első, nagyon fontos, hogy a lehető leggyorsabban megszesem a megállapodás a kopon belül, hogy kötelező jellegű vállalások szülessenek hogy csönkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Hiszen bolygónk melegszik, fel kell lépnünk. Második pont. Az EU-nak egyértelmű állásfoglást kell kialakítania, Európai Uniós szintű erőfeszítések történnek a kibocsátások vonatkozásában, úgyhogy Európa tényleg előtérbe kerül ebből a szempontból, és ezért az EU nagyon remélem pozitívan fog fellépni a tárgyalások során is nemzetközi szinten. Harmadik pont, mivel főleg az afrikai országok szenvednek az éghajlatváltozástól, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak, főleg a csendes óceáni szigetek hogy finanszírozzák az alkalmazkodó képességüket az éghajlatváltozáshoz. Úgyhogy kérjük az EU-t, hogy koherensen járjon el a rájuk vonatkozó politikájuk szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Um, thank you, Chair. Um, I will not take too much of your time. I just want to um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg akarom ismételni, mert a múlt heti vitában mondtam új tagja vagyok szakbizottságnak, tehát sokat kell tanulnom a fejlesztési politikáról. De az éghajlatpolitikával kapcsolatosan sok tudásom van, és a egyik parlamenti képviselőtársunk Limába utazik. És annak is örülök, hogy a DEVE szakbizottság is hozzászól az éghajlatváltozásra való felkészülés munkájához. Lehet, hogy Úgy gondoljuk, hogy erre nincsen pénzünk, de hát ez, ha a problémát meg akarjuk oldani a harmadik világban, akkor ez nem pénzügyi kérdés. És arról is szó van, azt a kérdést is felveti ez, hogy hogyan törődünk a bolygónkkal, és mit teszünk a jövőjéért. Az Európai Unió felelősség éppen ebben áll, ez a legfontosabb, amit mondhatunk a fejlődő országoknak, hogy ez a mi felelősségünk, és szégy, szégyenkeznünk kell amiatt, amit tettünk az európai szinten az elmúlt években. Illetve amit nem tettünk meg. Említettem a tényt, hogy világos célkitűzésekre van szükség az éghajlatváltozás területén, de a megújuló energiaforrások és az energia hatékonyság területén is világos célokra van szükség. E hármat együtt kell említeni, és úgy gondolom, hogy az elkövetkező tanács kulcs jelentőséggel bír majd az elkövetkező tanácsülés. Tehát nagyon fontos, hogy az MV bizottság e, figyelembe vegye a mi észrevételeinket is, és aztán így szavazzuk meg ezt a dokumentumot. Örülök, hogy itt van az MB néhány tagja is. Rübig, majd korral képviselők. Miután az ITRE szakbizottságból érkezem, csak gratulálni tudok eh, a biztosnak, hiszen a 20%-os szindioxid kibocsátás csökkentést jól határozták el, és megfelelően hajtották végre Európa ezen a területen világszerte példaképnek területő, és ha tekinthető, és ami parlamenti politikánk is hozzájárult ahhoz, hogy a 10%-os csökkentés el tudtuk érni, és a világon ugye 25%-kal nőtt a kibocsátás. Az Európai Unió politikája tehát mindenképpen példaértékű, amit megfelelően kommunikálnunk is kell, hogyha a félre sikerült európai széndiokszid kibocsátási politikáról beszélünk, akkor csak a kommunikációmmal, akkor nem tudom, hogy mit tudnánk felmutatni a világnak példaként. Ami a kibocsátás kereskedelmi rendszert eh, illeti, ezt újra kellene gondolnunk, eh, és nem szabad hogy megengedjük azt, hogy míg a mi iparunk a legnagyobb és a legszigorúbb előírásokat teljesíti, ezelőtt csak úgy tud kibújni sok vállalkozás, hogy elhagyja Európát és elvándorol hiszen Európában van a legnagyobb vásárlóerő, és kénytelen ugye Európát importálni nagyon sok terméket, tehát sokkal célszerűbb lenne, eh, hogyha az itt eladott eh, termékekre egységesen bevezetnénk egy szindioxid eh, kibocsátás mutató lábnyomot vagy címkézést, és ezzel is már a fogyasztók szintjén tudatosítanánk azt, és figyelnénk arra, hogy a polgárok általában nem csak az európai szinten, hanem globálisan is a kevesebb szindioxid kibocsátással járó termékeket vásárolják. A klíma csúcson is egy, egy, nyilván egy fontos vita lesz arról, hogy ezt hogyan tudjuk globális szinten megvalósítani. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Nem tudtunk sem én, se a kollégáim elmélyedni ebben a tervezetben, de az alapján, amit elolvastam, azt mondhatom az éghajlatváltozásról, hogy egyszerűen nem fenntartható ez a gazdálkodás. Párizsban, amikor az ENSZ egy keret megállapodást kötött, voltak éppen a Kyoto utáni időszakról döntött, de arról döntöttünk, hogy nem döntünk. És elhalasztották 2020-ig az konkrét intézkedéseket, miközben pedig már most egy globális változásra volna szükség. Éppen ezért néhány kérdést meg szeretnék fogalmazni. A zöld éghajlat alap mire használható fel? Ezt 2010-ben Cancunban állították fel, és ez a fejleszté, fejlődő országokat szólítja meg, hogy kompenzálják az éghajlatváltozásból rájuk háruló negatív következményeket, de ugyanakkor egy sor um, büntető, illetve polgári peri zajlik ezen alap uh, felhasználása kapcsán. Körülbelül 10 milliárd dolláros összegről van szó, és gondolhatják, hogy a fejlődő országban gyakran korrupció kíséri ezen pénzek felhasználását, miközben teljes átláthatóságot kellene biztosítani. Ami pedig a kompenzációt illeti, pontosan tudjuk, hogy léteznek a fejlesztési politikának azok a mechanizmusai, amelyekkel oda próbálunk hatni, hogy a harmadik államok csökkentsék a kibocsátásaikat, Ugyanakkor ezek a politikák éppen az indigén lakosság eh, kárára történnek, eh, hiszen voltak éppen rájuk terhelik eh, a kibocsátást a harmadik országokba, terheljük ezt az Európai Unióból. Köszönöm. Um, Madame Sanchez and the Mr. Goins. Sanchez úr, majd Gőránc képviselő. Um, Köszönöm szépen. Néhány rövid megjegyzés. Úgy gondoljuk, hogy a fejlett országoknak a köl különböző okokból kell vállalniuk az ezzel járó költségeket, a környezeti bűnök miatt, a múlt bűnei miatt, de minden esetre itt különböző a felelősségünk. Amit itt az ötös pontban láthatunk, annak a fejlődés finanszírozásához van köze. Van itt egy új rész, ami arról szól, hogy a fejlesztési politikára összességében hogyan költjük a forrásokat. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak más fórumokkal, az OECD-vel és az ensz szemben is világosan kell megfogalmazni a fejlesztési politikáját, hiszen itt párhuzamosan elköltött forrásokról van szó. Görenc úr, és utána Herbuk asszony. Köszönöm. Két dologhoz szeretnék hozzászólni az éghajlatváltozással kapcsolatban. Az egyik a finanszírozásra, a másik a politikáink koherenciára vonatkozik. Az első kapcsán az állásfoglalás tervezetben, amit benyújtott nekünk, mindjárt megkeresem melyik pontban, most láttam, a D pontban, ahol arról van szó, hogy 100 milliárd felszabadítására van szükség 2020-ra. Úgy gondolom, hogy az eddigi tapasztalataink alapján a finanszírozás terén messze nem elég ez. Nagyon sokan emlékszünk arra itt a szakbizottságban, hogy ami az éghajlatváltozás hatásának csökkentését illeti a fejlődő országokban, valamilyen uh, további összegből finanszírozandó. Itt szinte mindannyian egyetértettünk ebben a kérdésben. A tagállamok is, és az Európai Bizottság is mindig nagyon kikerült ezt a kérdést. Itt ütköztünk a legnagyobb nehézségekbe, hogy néhány milliárdot felszabadítsunk. Kopenhágában kezdődött először, és szerintem kollektívan hazudunk, hogyha azt mondjuk, hogy 2020-ra megvan a 100 milliárd, szerintem ez nem igazán szabadult még fel, úgyhogy nem tudom, mi a megoldás. Azért realistának kell maradni, ami a politikák koherenciáját illeti. Németországot egyedül hagyjuk az energia terén beindított forradalmával, Szerintem itt kollektívan kell fellépni. Vagy egy ország bukik, vagy az összes többi összefogva győz. Ez, ez abszolút szükséglet. Ami az üvegház hatást okozó gázok vonatkozását illeti, figyelembe kell venni ezt a két dolgot, mert fennáll annak a kockázata, hogy már megint csalódást okozunk a fejlődő országoknak olyan összegekkel, amiket nem tudunk majd felszabadítani, vagy csak valamilyen minimális részét. Köszönöm. Köszönöm végül Hajbuk asszony. Nagyon sokat beszéltünk a pénzről és a költségek megosztásáról, de pragmatikus, gyakorlati kérdések is foglalkozni kell, így például az élelmezés, biztonságot hogyan tudjuk garantálni, különösen, hogyha arra gondolunk, hogy az éghajlatváltozás a mezőgazdasági termelőüzemeket és a különböző régiók mezőgazdasági termelési modelljét eh, rendkívüli mértékben nyomás alá helyezi. Tehát nem csak arról van szó, hogy hogyan osztjuk el a forrásokat, hanem nagyon is praktikus gyakorlati kérdésekről is van szó. A fejlődő országokat hogyan tudjuk felkészíteni, hogy megállják a helyüket eh, az új éghajlatváltozás miatti kihívások láttán. Itt ugye élelmezés biztonságról beszélünk, ellátási biztonságról, hogy hogyan tudunk hosszú távon az embereknek megfelelő élelmet biztosítani, hiszen eh, joga van az embereknek ehhez, jó lehet egy milliárdan éheznek a világon. Az változás tekintetében, vagy azt látva, ez is egy nagy kihívás, és ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Um, thank you. Well, colleagues, you have... This is... Köszönöm. Kedves kollégák, ez még csak egy tervezet, majd lefordítják, és remélhetőleg két hét múlva kész is lesz az összes fordítás, jöhetnek a módosító indítványok hozzá. De mielőtt még tovább lépnénk, az Európai Bizottságot szeretnénk meghallgatni. nagy csúcs folyik most New Yorkban, azt hiszem Barózó úr is ott van, és talán hallhatunk valamit arról, amit majd mondani fog. Adelbert Jans a TIM főigazgatóság képviseletében parancsoljon. Thank you very much. Uh, let me perhaps start by uh, thanking the, the Parliament for taking Köszönöm. Meg szeretném köszönni, hogy a parlament ilyen szorosan nyomon követi az éghajlatváltozási tárgyalásokat, és köszönöm, hogy a DEVE hozzájárul az állásfoglalás indítványhoz. Valóban döntő fázisba kerülnek az éghajlattárgyalások, ahogy az elnök asszony mondta. A banki Moon csúcs most zajlik, ahogy most tárgyalunk, ezen felül pedig a limai konferencia jelentős előkészítést jelent majd a jövő évi Párizsi CCC konferenciának, ahol reményeink szerint mindenféle kötelező éghajlat megállapodást lehet megkötni majd. Jelentősen megváltozott a globális kontextus Kopenhága óta, és ez óvatos optimizmusra ad okot az EU kulcs partnerei több hazai intézkedést foganatosítanak, mint a múltban. Az ENSZ például példátlan erőfeszítéseket tesz az éghajlatváltozás leküzdés érdekében, vagy például Kína egy emissziókereskedelmi rendszert eh, léptet életbe, és ez követi az EU által gyakorolt rendszert. De az EU példáját megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy eh, az EU azért volt sikeres, mert a gazdasági növekedést a, a éghajlatváltozás leküzdésével kapcsolta össze. És ahogyan hallhatták a legutolsó a kormányközi panel jelentés alapján, hogyha nem jön létre egy megállapodás Párizsban, három és fél négy foknyit emelkedhetne a hőmérséklet az évszázad végéig, és ez rengeteg gazdasági ágazatot veszélyeztetne, de még több ember megélhetését veszélyeztetné a világon. És nagyon fontos, hogy emlékeztessük mindenkit arra, hogy az éghajlatváltozás egyben egy fejlesztési kihívás is a legnagyobb fejlesztési igényekkel rendelkező országok a legkitettebbek az éghajlatváltozás következményeinek, és minden ország előtt az a kihívás tornyosul, hogy hogyan tud úgy fejlődni, hogy ez ne legyen káros az éghajlatra. Hogyha tehát a fejlesztési támogatás nem járul hozzá a célhoz, akkor voltak éppen a saját céljait is aláaknázza. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a fejlesztés emberi céljai és éghajlati céljai kéz a kézben járnak. Röviden még engedjék meg, hogy szóljak azokról a célokról, melyeket az EU a limai konferencián kitűzött maga számára. Egyrészt, hogy az úgynevezett upfront informationről több információt szerezünk. Mit jelent ez? Múlt évben Varsóban minden fél megállapodott abban, hogy az intended nationally determined contribution tehát a szándékos nemzeti kontribúciókat félreteszik, illetve tisztázzák a Párizsi konferencia előtt, és, egy, és a Green Upfront Information Limában voltak éppen ezen hozzájárulásokat akarja átláthatóvá és érthetővé tenni. Azért kell ezen hozzájárulásokat megértenünk, mert a nemzetközi folyamatot is jól meg kell értenünk, annak érdekében, hogy kollektívan fel tudjunk lépni Párizsban, és meg tudjuk ítélni, hogy az egyes elkötelezettségek összességében megnyugtatóak-e. A második fő célkitűzése az EU-nak a limai konferencia számára az, hogy elérje és megértse jobban, hogy az új éghajlat megállapodás az éghajlatváltozáshoz való hatásaihoz való alkalmazkodást hogyan segíti elő, és ebben a kontextusban az EU-nak egy fontos ajánlatot kell előkészítenie. Úgy hiszem tehát, hogy amit ma Barózó elnök mondott, az pontosan az volt, hogy az EU 14 milliárd eurót biztosít partnereinek az elkövetkező 7-es, 7 évben, tehát a következő pénzügyi tervidőszakban, az EU-n kívüli partnereknek adja ezt majd, és fontosnak tartjuk, hogy más fejlődő ország is hozzájáruljon, és reméljük, hogy a, a fejlődésben lévő vagy feltörekvő gazdaságok is megteszik ezt, és így elérhető lesz az, hogy a megállapodás, a Párizsi megállapodás az éghajlat finanszírozás kérdéseire is kitér. Hatalmas a kihívás, éppen ezért a közfinanszírozási források nem lesznek elegendők. Volt még egy kérdés az EU ajánlatáról, arról az ajánlatról, amelyel Limába megyünk, illetve a Lima utáni időszakra is készülünk, Nos, ebben a kontextusban fontos megemlíteni, hogy az EU továbbra is vezető szerepet játszon. Az világ az éghajlatváltozás elleni tárgyalások és fellépések során vezetőként néz az EU-ra. Fontos, hogy ne kössünk rossz kompromisszumot, éppen ezért az október 23-i Európai Tanács döntésére nagy kíváncsisággal várunk, amelyet természet, természetesen a 2015 márciusi határidő előtt az ENSZ fórumai elé is terjeszteni fogunk, és Barozó elnök ma az EU ezen elkötelezettségéről beszélt. Végezetül a limai konferencia pedig a 2020 előtt megtendő intézkedésekről beszél, nem az jelenlegi éghajlat megváltozás keretein belül, éghajlatváltozási politika keretein belül, hanem a különböző úgynevezett incentívek vagy ösztönző programok keretein belül. Még egyszer összefoglalom. Az EU sikere Limában abszolút döntő jelentőségű annak érdekében, hogy Párizsban is sikeresek lehessünk, és éppen ezért Nagyra üdvözöljük, hogy a parlament az a limai konferencia előtt egy határozott állásfoglalást akar elfogadni. So deadline for amendments 14th of October. The translations will... Köszönöm szépen. Október 14-e a határidő a módosítók benyújtásához. Két héten belül meg lesznek a fordítások. Köszönöm szépen. A nyolcadik napi pont következik, általános költségvetés 2015 szavazás következik. Az állásfoglalás tervezetről kerül, fogunk most szavazni, legutóbb beszéltünk erről. Rubik úr akar valamit mondani, vagy csak szavazhatunk? Jó, szavazhatunk. Van egy kompromisszumos módosítani létvány, a különböző frakciók távogatják, a 2-es, 3-as, 4-es módosítóindítványokat indítványokat fedi le. A szöveg megtalálható a szavazó listán. A szocialisták, a néppárt, a zöldek, az EFTD támogatja őket. Itt van mindenki előtt, úgyhogy nem biztos, hogy ki kell, föl kellene olvasnunk. Mielőtt szavazunk, tesztelni kellene, hogy működik-e a rendszer, mert korábban voltak vele problémák. Kérdezem, ki szeretne egy kávét inni? Aki szavaz, szavazzon mindenki mellette, aki így gondolja, lezárom a szavazást. Úgy látom, hogy a többség szeretne kávét vagy teát, sajnos ugyan nem kapunk, csak ellenőrizzük. Tessék, én akár kávét, akár teát is innék, de sajnos nincs itt a szavazókártyám, úgyhogy ha lehet, akkor fölteszem a kezemet, ha szükség van rá. Persze nem biztos, hogy minden alkalommal a kártyába kell majd szavaznunk. Kérem, hogy a jövőben hozzá mindenki a szavazókártyáját, vagy nem működik? akkor kérem üljön át valahova máshova. Mert ha túl sokan nem hozzák el a kártyájukat, akkor kicsit komplikáltá válik a helyzet. Mindenkinek működött a kártyája? Kérem ellenőrizzék. Lányasszony, működik? Majd meglátjuk. Hogyha véletlenül mégsem, akkor kérem szóljanak. Jó, akkor kezdjük a szavazást. Van egy szóbeli módosító az egyeshez. szíról parancsoljon. Köszönöm, szeretném felolvasni. In funding to humanitarian agencies such as UNHCR, UNRWA, Médecins Sans Frontières in times of conflict, and in this line urges greater budgetary support, in particular to deal with the crisis in Iraq, Syria and Gaza, helping to maintain a strong emphasis on refugee necessities, primarily medical intervention, basic utilities and education, as well as to address Western Africa countries affected with the Ebola virus. Thank you. Köszönöm szépen. Tehát olyan módosító indítvány ez, amely a részenkénti szavazás helyett kerül ide a szavazó listára. Mindenki el tudja fogadni ezt a szóbeli módosítót? Akkor megnyitom a szavazást illetve bocsánat, ki van mellette, kérem tegye fel a kezét. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, ötös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító, Ó, bocsánat, nem, nem, ezek itt mind kokafogyottak. Úgyhogy hatodik bekezdés, ötödik módosító következik, vagyis ezt visszavonták, úgyhogy a hatodik következik. Két részben szavazunk. Ki van az első rész mellett? Ellene? Akkor ezt nem fogadtuk el. Második rész, a hatodik módosítónál tartunk még mindig, mellette, ellene? Ezt is elutasítottuk. Hetes módosító. Rubik, Rubik úr módosítója mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas. Itt szavaznunk kell. Vagy ez... Nem, ez ma, erről már volt szó. Akkor nem kell erről szavaznunk. A teljes Véleményről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, és most elektronikusan kellene szavazni. Tegyük meg, megnyitom a szavazást. Plusz egy mellette? Igen. Jó, akkor kettővel többet kell számolnunk. Lezárom a szavazást. 24 igennel, három nemmel és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most a kilencedik ponthoz érkeztünk, az egyéb napi rendi pontokhoz. Van-e igen, Hautala asszony, parancsoljon. Köszönöm, mivel van egy percünk. Szeretnék fölvetni valamit, amiről elfeledkeztem a koordinátorok ülésén. Elnök, pillanat. Az e Európai Parlament 46 tagja írt egy levelet Junckernek, nevezetesen, hogy bizonyos változásokat szeretnének, illetve a különböző felelősségi körök elosztását illetően, hogy a fenntartató fejlődésért is legyen valaki felelős. Úgyhogy nem tudom, hogy valaki utána tudná ennek nézni, hogy tényleg történik-e valami ennek érdekében, mert eléggé ö, nem modern gondolkodásra van, hogy ezek hiányoznak a, a mindenféle kommunikációból elnök. Azt hiszem, ezt a koordinátorokkal megbeszéltük, majd a frakcióban is meg kell vitatni, és hogyha az egész frakció szeretné, akkor majd akkor eldöntjük. Görinc úr. Igen, nem volt időm az előbb reagálni a bizottság képviselőt illetően az éghajlatváltozásról. Bevezetőmben hangsúlyoztam azt a tényt, hogy az a pénz, amit az éghajlatváltozás hatásai elleni harcra ö, szántunk a fejlődő országokban, nem a fejlesztési költségvetésből ö, finanszírozandó. A bizottság pedig azt mondta, hogyha Az éghajlati politikát aláásná az, hogyha a fejlesztési politikából vennénk ezt el. Én úgy gondolom, hogy akkor viszont aláássuk a szegénység elleni harcot. Ezt egyértelművé kell tenni, és ezt meg kell vitatnunk, mert pontosan ez volt a lényeg, amiről beszéltem. Én csak egyszerűen hűségesen ismételtem ezt, úgyhogy szeretném hogyha a következő ülésen egy napi rendi pontban ezt megtárgyalnánk. Talán érdemes a koordinátoroknak megtenni ezt a javaslatot, és utána megvitathatjuk. Rendben van, a, meghallg- a közlendőimet elmondtam a meghallgatások jövő héten. Októberben a Szaharov díjról szavazunk. Most pedig átmegyünk a Jan 2Q2 terembe, ahol a Szaharov díj jelöltjét mutatják be. A külügyi bizottsággal és az Emberi Jogi Albizottsággal közösen ülésezünk. Köszönöm, hogy eljöttek. Jövő héten, hétfőn találkozunk.